Je vous propose que nous commencions nos travaux. En l'absence du président Leinen. Akkor talán megkezdhetnénk a munkát. Leinen úr nincs ma itt, tehát én elnöklöm a délutáni ülés. Először is javasolnám, hogy fogadjuk el a napi rendet. Három módosulás van. Az ötös napirendi pont esetében. Az Atlanti óceán északkeleti partjainak és üzenek szennyezés elleni védelméről szól együttműködési megállapodás kiegészítő jegyzőkönyve. Rosbach asszony az előadója, de ezt áthelyezzük szerda délelőtre a második napirendi pontként. Tehát a 17-es lesz sorrendben. Másodszorban a nyolcas napirendi ponttal kapcsolatos szavazás szintén elhalasztásra kerül, mégpedig a következő ülésünkig. Ez a az energi, energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek, ennek oka pedig a Lisszaboni szerződés hatályba lépése. Végezetül pedig a 14-es, a földgázellátás biztonsága, Szanik úr véleménye. Erre a 13-as napirendi pont előtt kerül majd sor, tehát a 13-as és a 14-es felcserélődik december 1-én délután. Tehát ez a három módosulás történik a napirendben, így elfogadják-e? Senki nem ellenzi. Másodszorban a tolmácsolás minden nyelven, kivéve litvánul, elnézést javítja magát az elnök asszony, tehát lett, és észnyelven nincs tolmácsolás csak. Harmadsorban szeretném bejelenteni egy december harmadiki délelőtt 10 órakor csütörtök délelőtt megtartandó konferenciát, tehát december 3-10 órakor csütörtökön, Bacsové úr és Kárbé úr a globális felmelegedésről fog szólni, illetve az élelmiszerpolitikáról. Ez nyilvános konferencia, tíz és fél egy között Leinen úr jelen lesz, és mindenkit szeretettel látunk. Most pedig kérem, hogy fogadjuk el az október 5-6-i, október 19 illetve november 3-5-i ülések jegyzőkönyvét. Ha nincsenek hozzászólások, megjegyzések, akkor elfogadottnak tekintjük. Az első lényegi pont, tehát az eszmecsere Philip Lowe úrral, a versenypolitikai főigazgatóság főigazgatójával. Itt ül mellettem, a gyógyszeripar és a verseny, illetve a tröszt ellenes magatartás a gyógyszeriparban. Először meghallgatjuk az előadót, Lórat, és utána vitát tartunk. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen a meghívást a mai szakbizottsági ülésre. Nagy örömömre szolgál, hogy meg oszthatom önökkel a bizottság megállapításait, szakpolitikai ajánlásait, amit az gyógyszeriparban végzett vizsgálatunk alapján tettünk. A gyógyszer ágazat alapvető célkitűzése, annak biztosítása, hogy biztonságos és hatékony, hatásos, megfizethető gyógyszereket kínáljunk, illetve kínáljon az ágazat a fogyasztók számára. Ez egy komoly kihívás. Barroso elnök úr is felismeri ennek a kihívásnak a fontosságát, és ennek következtében a DG Enterprise és a DG Sankoval közösen dolgozunk azon, hogy ezzel a kihívással szembenézzünk. Figyelembe vettük és hozzájárultunk a jogalkotási kezdeményezések vitájához, amit a bizottság tett a gyógyszer ágazattal kapcsolatosan, és a mi verseny jogi érvényesítési munkánk során is arra törekszünk, hogy a bizottság politikai célkitűzéseit, amit egyébként a parlament is elfogadott, érvényre juttassuk. Először is nézzük meg, hogy milyen kihívásokat jelent a fogyasztók, a betegek számára a gyógyszerágazat, milyen szakpolitikai ajánlásokat fogalmaztunk meg, és milyen a versenyviszony a generikumok és az eredeti gyógyszerek készítmények között. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unióban minden beteg átlagosan évente 430 eurót költ gyógyszerekre és ez emelkedő tendenciát mutat. A teljes kiadás, kiadás az európai GDP-nek kb. 2%-át jelenti. És nyilván való az is, hogy minden tagállam közegészségügyi szektora nyomás, szektorára nyomás nehezedik. Nyilvánvalóan az innovatív gyógyszereken nem lehet megtakarítani, amelyek további fejlesztéseket, innovációkat jelentenek. Ezek általában drágábbak, hiszen az eredeti gyógyszereket gyártó cégeknek megfelelő megtérülést kell látniuk a fejlesztés, az innováció kapcsán tett beruházásaikhoz képest. Tehát a megtakarítások elsősorban a generikumok területén adódnak. Ezek ugyanolyan hatóanyagokkal rendelkeznek, mint az eredeti gyógyszerek, tehát ugyanolyan biztonságosak, viszont lényegesen olcsóbbak. Ezeket a generikumokat akkor lehet piacra bocsátani, hogyha az eredeti termékek oltalmi, szabadalmi védelme lejár. A generikumok legalább három cél, a generikumok kapcsán három célt akarunk elérni. Az árak letörését, a kínálat javítását, tehát egy organikum esetében állt, miután lejár az organikum szabadalmi védelme, 60%-kal megemelkedik a generikum forgalma és az eredeti terméket előállítóknak újabb innovációt kell kezdeniük újabb termékek kifejlesztésére. Nézzük meg az árakat. Az ágazat vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a piacra kerülő generikumok általában 25%-kal olcsóbbak, mint az annak megfelelő eredeti termék, és két év múlva ez 40%-kal alacsonyabb árat jelent, ami komoly megtakarítás jelent az egyes tagállami egészségügyi költségvetések számára. A vizsgálatunk arra is rámutatott, hogy komoly késedelmek vannak a generikumok piacra jutása területén. A megvizsgált készítmények esetében 8 hónap volt súlyozott átlag értékként, és ez még egy óvatos becslés. Az a nyolc hónap talán nem is tűnik túl hosszú időnek, de minden esetre a késedelem az számít. Minden egyes nap komoly arányt képez egy sikergyógyszer forgalmát, értékesítését illetően. A megvizsgált minta alapján a generikumok esetében 20%-a nagyobb megtakarítás lehetett volna elérni, hogyha ezek rögtön piacra kerülnek. Mi okozza a késedelmet? Természetesen nem voltak előítéleteink a vizsgálat megkezdésekor a késedelem okát illetően. A vizsgálatunkra, a vizsgálatunk egy szempontra fókuszált, nevezetesen a vállalati magatartásra. ami a versenypolitikát illeti. Azt vizsgáltuk tehát, hogy a vállalatok úgy olyan magatartást, nem tanúsítanak olyan magatartást, ami versenyellenes legyen, és nem szorul-e a versenyhatóságok részéről az önellenőrzés előírására. Természetesen a vállalatok rendkívül összetett szabályozói környezetben működnek, ezért a vállalatok magatartásán kívül ajánlásokat fogalmaztunk meg magára a szabályozói környezetre vonatkozóan is. A vállalati magatartást illetően úgy láttuk, hogy a az eredeti készítmények gyártói egy sor eszközt alkalmaznak. Ezeket az eszközöket nem mi találtuk fel, illetve magát a kifejezést, hanem a felkeresett vállalatok egy úgynevezett szerszámos ládáról, egy toolkitről beszéltek a siker készítmények esetében. Természetesen ezeknek vannak legitim céljai, most pusztán versenyjogi vizsgálat szempontjából. Minden esetre eléggé szerencsétlen tendenciákat is kiválthatnak. Nézzük például a szabadalmak ügyét számos szabadalomért folyamodnak a vállalatok ugyanazért a készítményért, tehát ha úgy tetszik, egy ilyen szabadalmi csokor vagy, vagy klaszter jön létre. Néhány ilyen sikerkészítmény esetében e, volt olyan, hogy 1300 szabadalomért folyamodtak, vagy van függőben szabadalmi eljárás. A mi célunk, hogy illetve ezeknek a célja, hogy a generikumok piacra jutását blokkolják. A szabadalmi jogok bíróság előtti érvényesítése természetesen legitim. Minden esetre a vizsgálat arra mutatott, hogy nagyon gyakran a vállalatok azért fordulnak bírósághoz, hogy ezzel is akadályozzák a generikumok piacra jutását. A bírósági eljárás nagyon gyakran nem érdemi ügyekkel foglalkozik, hanem pusztán egy ilyen akadályt kíván gördíteni a generikumok esetében. És mindössze két, az esetek két harmadában született végérvényes bírósági döntés, és átlagosan egy-egy eljárás két és fél évig tartott. Tehát ebből is látszik, hogy ez milyen késedelmet jelent, és milyen áldozati költséget a piacra jutás esetében. 2000-2008 között az eredeti gyártók, illetve a generikum gyártói 200 esetben állapodtak meg szabadalmi ügyekben és ezek esetenként korlátozták a generikumok piacra jutását, még adott esetben az értékek átadását is az eredeti, illetve a generikum gyártók között. A közvetlen kifizetések 200 millió eurót tettek ki. Ezek a megállapodások, illetve elszámolások nagyon gyakran a késedelemmel fügtek össze, és az Egyesült Államokban is folyik trösztellenes vizsgálat a kongresszuson belül, abból a feltételezésből kiindulva, hogy a milyen kifizetésekre kerül sor az ilyen késedelmek esetén, és egy konszenzus alapján vizsgálódik a kongresszus nevezetesen, hogy a bizonyítási teherből fakadóan, tehát ez egyértelműen a vállalatokat terheli ez a bizonyítási teher. A vállalatok nagyon gyakran már beavatkoznak, és azt állítják nagyon gyakran, még a jóváhagyás előtt, hogy a generikumok rosszabb minőségűek, kevésbé biztonságosak, vagy szabadalmi jogokat sértenek. Az ilyen állítások átlagos formátumban merülnek fel. És ezek a gyártók, amikor bíróság előtt támadták meg ezeket az ügyeket, mindössze az esetek 2%-ában nyertek. Nyilván valóan a verseny jogi végrehajtási munkánkat meg kell erősíteni ezen a területen. Ezzel párhuzamosan kollégákkal konzultálva három olyan területet is felvázoltunk, vagy, vagy megállapítottunk, ahol szabályozói munkára lenne szüksége. Most nem azt mondom ezzel, hogy a jogalkotási javaslatok amelyeket a parlamenttel eddig megvitattunk, nem fontosak. A szabadalmak esetében a piacra jutás engedélyezése és visszatérítés tekintetében ezek különösen fontosak. Ami pedig a jogszabályok végrehajtását illeti, megvizsgáltuk egy francia eredeti készítménygyártó és egy generikumgyártó közötti elszámolási, vagy illetve szabadalmi megállapodást, abból a szempontból, hogy ez a megállapodás hogyan hatott a generikumok piacra jutására, illetve az elszámolásra. Más tagállamokban is voltak hasonló esetek, de minden esetre ez nem elegendő, és más szakpolitikai ajánlásokat is megfogalmaztunk a végső jelentésünkben, majd megemlítem a főbb területeket, illetve a főbb irányvonalakat. Először is szükség lenne egy egységes szabadalmi igazságügyi eljárási rendszerre, mégpedig a jogbiztonság érdekében. Az ágazatban egyébként az ágazat minden résztvevője ezt megerősítette. Az esetek 11%-ában a bíróságok az egyes tagállamokban egymással ellentétes határozatokat hoztak, és a jelenlegi rendszer meglehetősen költséges mindenki számára, ha bár igen nyereséges az a jogászok számára. 420 millió eurót költöttek a vállalatok ügyvédi díjakra az ilyen vizsgálatok és bírósági eljárások kapcsán. Ami a piacra jutás engedélyezését illeti, a vizsgálat célja az volt, annak megállapítása, hogy az érvényes jogszabályokat megfelelően érvényesítik és alkalmazzák-e. nagyon fontos megakadályozni ennek kapcsán, hogy harmadik fél jogigényét megakadályozzuk, hogyha ez káros lenne az ágazat számára. Ami pedig az visszatérítést illeti. Mi azt kértük, hogy a tagállamok azonnal tegyék ezt lehetővé a generikumok esetében. Szoros figyelemmel kísértük a holland modellt e tekintetben. Ezen kívül a tagállamoknak olyan szakpolitikákat is foganatosítaniuk kell, ami előtt segíti a generikumok piacán a versenyt. Itt például a holland modellt említeném, ahol is az orvosok a hatóanyagot írják fel, és nem egy-egy márkanevet, vagy márka, gyógyszermárkát. És ez nagy mértékben összefügg a 89-es áttekinthetőségi irányelvvel is. Én most itt meg is állnék, elnök asszony. Természetesen örömmel várom a hozzászólásokat, kérdéseket. Gondolom, hogy mindenkinek ezzel sikerült egy átfogó képet adnom, hogy mire törekedtünk. Ces précisions qui effectivement ouvrent très large. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a magyarázatot. Úgy gondoljuk, hogy ez egy egészen széles terület, ami jó alapul szolgál az eszmecserére, és akkor most átadom a szót a kérdezőnek. Köszönöm szépen. Megmondom őszintén, én olvastam magát a az, a, az anyagot, és azt kérdeztem magamra, hogy mi ennek az oka, mi van mögötte. Egy nagyon koherens anyag, politikailag motivált? Ami nekem, mint politikusnak ez nem lenne meglepő, hát csak szokatlan a bizottságtól. Hiszen itt arról azt látjuk, hogy a, a panaszkodó generikum gyártókat tesszük példesztára, és akkor most nézzük meg, hogy a valós világban mit is találunk. A bevezetőül azt hallottuk, hogy a legfontosabb dolog egy gyógyszer esetében, és akkor azt mondom, hogy insuring access, vagyis hogy, hogy hozzáférést biztosítsunk az innovatív megoldásokhoz. Tehát a biztos, a legfontosabb az, hogy a paciensnek új, innovatív és megfelelő gyógyszereket tudjunk biztosítani. De ezután innentől kezdve már csak pénzről és árakról hallottunk. Tehát tisztelettel kérem, hogy, hogy ezt a, az ágazati megkülönböztetést megtegyük, tehát hogy mi a, a, milyen szerepet kell, hogy játszon az innovatív ágazat, akkor, amikor felírjuk ezeket a gyógyszereket, hiszen nem mindig van ezeknek terápiás plusz értéke, de ezt nem tudjuk bizonyítani. És csak ezek után lehet lehetőséget adni, a szabad lehetőséget adni a generikum gyártóknak, hogy piacra dobják a saját terméket. És én azt gondolom, hogy igenis kellene az eh, ágazati eh, eh, vizsgálatot lefolytatni a generikumgyártó ágazatban. Aztán, tehát ahogy mondtam, utána már csak pénzről hallottunk, olcsóbb ö, ö, gyógyszerekről, igen, nyilván az utángyártott gyógyszerek mindig olcsóbbak, és ö, minden országnak ez egy fontos kérdés, nálunk is ugyanígy. Ö, de a, hadd hívjak vissza néhány do- dologról. Ö, a rendelkezésre állás. Ö, ne mondjunk olyat, hogy nem, nem állnak ezek a dolgok rendelkezésre, hiszen azok legfeljebb más az ára. Tehát elképzelhető, hogy e, az adott betegnek az a, az a generikum sokkal inkább e, megfelel, mint a másik. Ez nem bizonyított. Aztán pedig a, a, az indokolatlan késések. Na most mi az, hogy késés és indokolatlanul hosszú? E, az a kérdés, hogy mikor egy generikum gyártó mikor tud elkezdeni piacra dobni generikum készítményeket, az a 23-as lábjegyzetben azt e, olvassuk, hogy a 2004 óta megváltozott e, helyzetben és 2013-ig e, ezt érezhetővé is kell tenni nem értek egyet önnel akkor, amikor azt mondjuk, hogy a, az államháztatások számára és a, a páciensek számára spórolunk pénzt, akkor, amikor a generikumok piacra forgalomba hozatalát támogatjuk. Amit itt a jelentésben olvashatunk, én azt gondolom, hogy itt alá hangsúlyozottan aláhúzzuk az innovatív készítmények, az eredeti készítmények gyártóját. Nem szeretném alábecsülni a generikumok szerepét, de ezek csak akkor jelenhetnek meg a piacon, hogyha már egyszer volt egy eredeti készítményünk. Nincsen generikum, nincsen e, e, generikumgyártás eredeti készítmény nélkül. Tehát én nem szeretném, hogyha a fürdővízzel együtt kijöntenénk a gyereket is, hiszen ezek mind idézőben erkölcsi értelemben és ténylegesen, és ezeknek együtt kell működni szimbiózisban. Aztán a jelentést alaposan elolvastam, és nem találtam sehol, kivéve a végén, amit hallottunk, hogy, hogy itt tröszt ellenes magatartást kell vizsgálni, de nem látom azt, hogy úgy találták volna, hogy itt valamiféle törvénytelenségre bukkantak. Nos, mindenhol vannak toolboxok, tehát eszközök, módszerek arra nézve, hogy elérjük azt, amit szeret. Tehát Feltéve, hogy ezek nem illegálisak, innentől kezdve semmi gond nem lehet velük, és ez nekem itt hiányzik. Amit a, a halmozott szabadalmakat illeti, mm, csak magunkra vethetünk, hiszen az egy szabadalom nem szabadalom alapon. Én azt gondolom, hogy nem érthetünk egyet akkor azzal, és az utolsó, ez lesz az utolsó megjegyzésem, a kiterjesztett együttműködés, ki, ki az, aki ebben részt vesz? Tehát amíg a tagállamok pénzt keresnek azzal, hogy a saját állami e, szervezeteiken keresztül a forgalomba hozatalért is pénzt kapnak, addig, addig figyelnünk kell arra, hogy ezek a források ne apadjanak el. megtehetjük, had, csináljunk mindent Londonon keresztül, akár a, a már évekkel a szabadalom lejárta előtt ezeket elindítani, és itt nem azok, nem az eredeti készítmények gyártói azok, akik itt az útban állnak, hanem maguk a tagállamok. Én elég sok mindent elértem itt a kollégáimmal a gyógyszeripar területén itt a, az Európai Parlamentben, de még mindig azt kell mondanom, hogy még mindig nincsen jó adatbázis a, a gyógyszerek mellékhatásaival kapcsolatban. És ez erről kitehet nem mi, nem mi, nem önök, nem a parlament, nem a bizottság, hanem bizony maguk a tagállamok. És most tényleg elnök azt mondja, az utolsó mondatom, és ez szuper, hogy a bizottság ezt ilyen szépen összerakta, de igazából ez engem teljesen hidegen hagy, hiszen ez semmit nem fog jelenteni a gyarulságban, hiszen azt a hamis látszatot fogja kelteni, hogy mi hogy mint hogyha lenne európai egészségügyi politika, egészségpolitika, ami nem létezik, csak, egé, csak európai iparpolitika és versenypolitika. Egyébként egyetértenék önnel, de Egyébként azt gondolom, hogy e, tudom, hogy ezt Filip nem az ön kijelentése, nem ön írta, de azt gondolom, hogy, hogy ezt máshogy is alaposabban is meg lehetett volna írni. Köszönöm szépen. Merci, euh, Madame Rothberend, Monsieur. E, köszönöm szépen képviselő asszony hozzászállását. Hogyha valaki szeretne hozzászólni, akkor e, sok, sokan kérték a, a szót, úgyhogy akkor most meg is adom az elsőnek. Köszönöm szépen, mondja az igazgató úr. A mi részünk ebben a vizsgálatban szeretném használni, úgy emlékszem, hogy én ezt hangsúlyoztam is a legelején, hogy ezek nem az volt a cél, hogy minden problémára megoldást találjunk, ami az egészségügyi ágazatban található. És nem is tudjuk jelentősen befolyásolni tagállamok viselkedését, Eh, anélkül, hogy a bizottság időnként közben ne lépne, és remélem, hogy nem is próbáljuk ezt állítani a jelentésünkben. És hogyha alaposan megnézi, akkor ezt nem is állíthatjuk. Ami pedig a, az innovatív tevékenységet folytatók védelmét illetően, úgy gondolom, hogy már az elején is nagyon egyértelmű, hogy amit versenyjogi szempontból teszünk, ez nem, nem csak, hogy fontos, hanem ö, alapvető, hiszen akkor van verseny, hogyha ezt megéri a versenyben résztvevőnek ö, elérnie. És úgy gondolom, hogy ez nem csak a mi jelentésünkből tűnik ki, hanem más jelentés is alátámasztja ezt, hogy a, az, ezen a területen a az innováció csatornái, mint hogyha bedugultak volna. És ez nem a bizottságon múlik, vagy bármilyen ágazati vizsgálaton, hanem én úgy gondolom, hogy vannak nyilvánvalóan nehézségek nagy gyógyszergyártó cégeknél, akiknek hatalmas költségvetésük van arra, hogy előre haladjanak és előre lépjenek. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a kérdés az, hogy nem az a kérdés, hogy a, az innováció csökken vagy sem, hanem arra próbáltunk koncentrálni, nevezetesen a gyógyszerek fejlesztésének a szempontjai, eh, és hogy minek lenne eh, inkább negatív hatása. Tehát nem azért vagyunk most itt, hogy egy teljes körű a pozitív és negatív aspektusokat egyaránt taglaló vizsgálatot folytassunk le az, a teljes ágazatra nézve, annak a lehetősége, hogy vagy hogy esetleg potenciálisan versenyellenes magatartás nyomaira bukkanjunk, nem zárom ki a törvény betartatását olyan generikumgyártó cégek esetében, akiknél esetleg törvényellenes magatartást gyanítunk. És aztán szeretném azt is elmondani, hogyha olyasmit állítottunk volna, egy konkrét cégről vagy cégcsoportról állítottunk volna valamit, olyat, ami egy állítás, akkor önök, mint szakbizottság lennének az elsők, akik közlik hogy ez bizony törvénytelen. Úgyhogy nagyon óvatosak voltunk. Figyeltünk arra, hogy olyan állításokat nem ne tegyünk, amelyek a, akár az eredeti készítményeket, vagy akár a generikumokat gyártó cégek jogait e, sértené. Tehát itt nem őróluk volt szó, tehát ezért lett szerintem egy kicsit unalmasabb, ha úgy tetszik ez a jelentés, hiszen arra korlátoztuk magunkat, hogy általános megjegyzéseket és megállapításokat tegyünk. Ami pedig a szabadalmi jogot illeti, csak egyet tudok érteni. A tiszteleteméltó képviselőasszonyjal, azzal, hogy sok, sokat haladtunk előre, hogy Európában egy hatékonyabb és gyorsabb szabadalmi rendszer legyen, amely egyben a fogyasztót is jobban hasz, fogyasztót is jobban szolgálja. Éppen ezért emeltük meg ezeket, a, emeltük meg a követelményeinket azért, hogy a gyenge szabadalmak ne okozzanak akadályt, és ne álljanak negatívumként a szabadalmi piacon. És igen, a bizottság, az új bizottság nak óvatosan meg kell vizsgálnia, és figyelnie kell arra, hogy pozitív és konkrét eredményeket tudjon a munkája során elérni, nem csak szép szavakat mondani. Nyilvánvalóan össze kell fognunk azért, hogy ezt elérjük, és ennek érdekében fognak kollégáim is a, a versenyjogi igazgatóságnál tovább dolgozni. Köszönöm szépen, igazgató úr. Zülié úr, Zülié asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Igen, az előző felszólalóhoz hasonlóan én is azt mondom, hogy említette a szabadalmat. Szabadalmakat nemzetileg adják, ahogyan hallottuk, a nemzeti szabadalmi hivatalok adják ki ezeket. Na most, amiről beszélünk, hogy vannak olyan á, olyan nemzeti szabadalmak, amelyek a nemzeti bíróságok fennhatósága, joghatósága alá tartanak. Na most olyanokról, olyan Eh, eljárásokról hallottunk, egy kérdésem van, hogy mikor lesz végre igazi európai szabadalmunk? Nos, ez legalább egy teljesen egyértelmű és egyenes kérdés volt. Hát ez meglehetősen szerény válasz lesz egy szerény uh, igazgatótól. Uh, két bizottsági kollégiumunk van, amit ön, amire ön is rámutatott, az a közösségi szabadalom hiánya. Ezen kívül hiányzanak azok a bíróságok is, amelyek oltalmazhatják ezeket a szabadalmakat. Tehát én úgy gondolom, hogy az új biztos, az új bizottság a, az egészségügy területén, kutatás, innováció területén, és remélem, hogy képesek lesznek meggyőzni a tagállamokat arról, hogy e a hasznosak ezek az európai szabadalmak. Köszönöm szépen, Áder sé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt igazgató úr. Én sem az innovatív gyógyszergyártóknak, sem pedig a generikus gyógyszergyártóknak az oldalán nem állok. Egyiknek sem vagyok lobbistája. Én az önök jelentését megpróbálom inkább a betegek szempontjából és a potenciális betegek szempontjából értékelni. Az önök jelentése szépítetjük itt a dolgokat, de végül is tipizál eseteket, típus eseteket sorol fel arra vonatkozóan, hogy hogyan, milyen módon próbáltak innovatív gyógyszergyártók tisztességtelen piaci előnyhöz jutni. Az önök jelentésében szerepel, levélben tájékoztatták rosszul a betegeket, félre tájékoztatták, pontatlan információkat kaptak a betegek, reklám, újságcikkek megiratása, orvostájékoztató, betegtájékoztató keretében esetleg az adott generikus készítményre vonatkozóan pontatlan információt juttattak el a beteghez. Azt gondolom, hogy ez két problémát vett föl. Ez valóban fölveti a tisztességtelen piaci magatartásnak a kérdését, és ezzel mindenképpen valamilyen szinten foglalkozni kell. Másrészt nyilvánvalóan sérti a betegek érdekét, hiszen hogyha én egy pontatlan tájékoztatást kapok, mint beteg egy adott gyógyszerről, akkor nyilvánvalóan bizonytalanná válok, vagy legalábbis nem akarom ezt a gyógyszert fogyasztani, nem akarom használni. A kérdésem igazából az, hogy ezekkel az esetekkel, amiket önök felsoroltak, ezeket Ön ugyan óvatosan utalt, utalásokat tette erre, de kicsit konkrétabban szeretném kérdezni, hogy mi a javaslata a jelentés készítőjének, hogy hogyan lehetne a jövőben ezeket a magatartásokat, amiket az innovatív gyógyszergyártóknál tapasztaltak, kiküszöbölni, megoldani, ez csak tagállami hatáskörben maradna, vagy a bizottság tervezi ennek valamilyen jogi megoldását, jogi szankcionálását. Köszönöm szépen. Monsieur le directeur. Nos, úgy gondolom, hogy van olyan magatartás, amelyet meg kell vizsgálni. És akár, és ezt esetleg európai szinten lehet megvizsgálni, ha ez minden európai, az összeurópai piacot érinti, vagy akár a nemzeti piacok szintjén. Hadd kezdjem ezekkel. és lehetnek egyszerűen tisztességtelen piaci magatartásról beszélni, generikum készítmények gyártójáról esetében. Akár ugyanez előfordulhat innovatív készítmények gyártója esetén is. Tehát a gond pontosan az, hogy néha nem azért, azt mondják, hogy azért nem használják a generikumokat, mert hogy nem annyira biztonságosak, mint ezek az innovatív készítmények. Holott ennek nincsen semmiféle egészségügyi alapja. Amikor a gyártó azt állítja, hogy sokkal olcsóbbnak kellene lennie egy adott gyógyszernek, anélkül, hogy ezt alá tudná támasztani, úgy gondolom, hogy itt egy egész sor kérdést kellene tisztázni a nemzeti hatóságoknak a saját tisztességtelen versenyre való vonatkozó szabályaikkal kapcsolatban. Na most az a fajta magatartás, amelyet mi európai szinten a versenyjog területén vizsgálni tudunk, az az, amikor megpróbálják azt a, kapacit, a kapacitásukat arra felhasználni, hogy megakadályozzák a generikumok forgalomba hozatalát a fogyasztók kárára. És valóban lehetnek ilyen megállapodások a generikumok között, és ez oda vezet, hogy az árak egy bizonyos szinten maradnak, még akkor is, hogyha a, a, az eredeti készítmény gyártója, a szabjának a szabadalma már lejárt. Na most ezek a gyakorlatok, ezeket a gyakorlatokat e, kezelheti, vizsgálhatja a versenyjogi e, főigazgatóság, de sokszor ezeket jobban tudja kezelni a nemzeti, e, versenyhivatal, nemzeti versenyhivatalok, és ezt teszik most nem áll szándékunkban, nem próbálunk meg egy általános összesküvés elméletet, de minden esetre arra kérjük az, az illetékes hivataloknál az arra hivatottakat, hogy figyeljenek oda, és hogyha félrevezető tájékoztatás, félretájékoztatást gyanítanak, vagy tisztességtelen piaci magatartást, akkor tegyék meg a megfelelő lépéseket. Annak érdekében, hogy igenis lehessen különbséget tenni a két féle, tehát generikus és eredeti készítmény között. Megvizsgáltunk olyan eseteket, amelyek figyelemre méltóak a verseny jogi szempontból, a, amilyen esetekben a, az adott cégek tevékenysége folytán sérült a verseny, esetleg visszaéltek ilyen helyzetekkel. Nyilván a nemzeti hivatalok is ugyanezt teszik az adott országra vonatkozóan, de minden nemzeti szintű törvénynek is része a fogyasztók felé eljuttatott félretájékoztatás, vonatkozó jogszabályok, vagy téves reklámozásra. Én úgy gondolom, hogy lehet ebből európai szintű ügyet csinálni, de azt gondolom, hogy a, a betartatás, a félretájékoztatás esetében a, a, betart, a törvények betartatása nemzeti szinten tudna jobban működni. Köszönöm szépen. Káslülte. A többiekkel ellentétben nagyon örültem ennek a jelentésnek, hiszen egy csomó pénzt meg tudunk takarítani, hiszen ha betartjuk a törvényeket, hiszen a törvény azt mondja, hogy 20 év a szabadalom, akkor az 20 év és nem 20 év meg 8 hónap, hiszen ez mindenféle taktikázásra adna lehetőséget hogyha bizonyos, hogyha az esetek kétszázalékában ában e, ad a, a bíróság igazat a generikumok gyártóinak, akkor ez azt gondolom, hogy minden, e, mindent elmond. E, a jelentésben olvastunk arról, hogy, hogy kívánatos lenne egy egységes európai szabadalomra. Egy kényes dolgot azonban kicserül a jele, jel, kikerül. Maga a szabadalom. Ez az egyik az innováció magassága, újdonsága. Hogyha az ember egy gyógyszert szabadalmaztatni szeretne, és van ehhez száz szabadalom, akkor, akkor ez tényleg úgy van, hogy mind a, mind a száz próbálja bizonyítani a saját ö, érdemét és saját érvényességet? vagy pedig gondoljunk arra, amikor a második generációs generikum gyógyszerek, készítmények kijönnek, látunk arra példát, hogy a második generációs készítmény már nem volt eléggé innovatív, hiszen ez megfojtaná az innovációt és a versenyt. Tehát, hogyha az innovációs érték valóban mindegy, minden ilyen esetben ott van, amit megvizsgáltak, vagy pedig csak akkor, amikor az ember megkapja a szabadalmat. Valahogy az az érzésem, hogy, hogy elég könnyen meg lehet kapni a, a szabadalmat akkor, hogyha ez elég közel van valami máshoz. Most ami pedig a halmazott szabadalmakat illeti, néha igenis szükség van arra, hogy bizonyos szabadalmi eljárás lefolytassunk, arra, hogy megfelelő járjunk el. Na most, hogyha, hogyha csak egy eljárással megoldanánk ezt, hogyha valaki egy régi eljárást folytatna le egy régi készítménnyel kapcsolatban, akkor az, jól értem, hogy az azt jelenteni, hogy ez a, ezt a régi szabadalmat az újban nem újítják meg, hanem akkor újra föl, olyan, mintha újra feltalálnánk ugyanazt. Tehát itt az igazi kérdés az, hogy mindenki egyetért abban, hogy Szükség van az innovációra, szükség van új gyógyszerekre, de ezeket, ha lehet, olyan olcsón állítsuk elő, amennyire csak lehet. De ha megnézzük, hogy a, az eredeti készítménygyártóknak az 1,5 százaléka csinálja, végzi magát az innovatív kutatásokat, és hogyha az USA-ból származó adatot megnézzük az, az utóbbi ezer nehány száz gyógyszerre, akkor azt látjuk, hogy ennek a jó részét közpénzekből, ennek a, ezek kifejlesztését jó közpénzekből finanszírozták. Tehát a kérdés az, hogy pont azokat a készítményeket kapjuk, amire szükségünk van. Kapunk új antibiotikumot, kapunk új készítményeket nem krónikus betegségekre? Tehát azt kérdezem, hogy hogy megvizsgáltuk-e kellőképpen azt, hogy a, a, azokat a gyógyszereket kapjuk-e, amelyekre igazán szükségünk van. Még az eredeti gyártó sem is az ő jelentéséből az derül ki, hogy nem érzi úgy, hogy neki ez megérné, amikor, még akkor sem, amikor elkezdi magát a kutatási folyamatot. Az antibiotikumok tekintetében logikusnak tűnik, Eh, és milyen a, a, az ártámogatások hatása a kutatásban. Hiszen mindenki eh, előállíthatja azt az adott generikus készítményt, mihelyt a, a, az eredeti készítmény előállítója megkapta, behozta már rajta azt, aminek, a, amit ő szeretett volna. Viszont abban a pillanatban, ahogy lejár a szabadalmi oltalom, abban a pillanatban megugranak az eladások. Tehát most ez azért van, mert az emberek nem tudják megengedni, ezért nem vesznek, vagy pedig azért, mert ez nem prioritása a nemzeti hatóságoknál. Hiszen a szabadalom megszerzése sem olcsó. Tehát, hogyha maximálisan ki akarjuk használni ezeket a szabadalmakat és a gyógyszereket akkor az új módszerek értékelésének része, tehát mielőtt új szabályokat hozunk a szabadalmakkal, stb. igazságszolgáltatással szemben, megvizsgáltuk az alapvető elvet, hogy ez a leg, legmegfelelőbb, hatékonyabb módja annak, hogy új gyógyszereket szerezzünk be? Well, uh, I wish I was of the view jó lenne, hogyha én is ezt, azt a nézetet képviselném, hogy a versenyjog megoldást kínál a szabadalom, szabadalmi rendszer minden problémájára. Most az innovációs értéke egy szabadalomnak nagyon is fontos érték, és a szabadalmi hivatalok mindent megtesznek annak érvényesítésére, hogy itt megfelelő szigorúsággal járjanak el. De ez még mindig problémákat okoz, és hogyha ezek a problémák túl nagyok a társadalom számára, mindannyiunk számára, akkor teljesen világos, hogy a szabadalmi jogszabályok rendszerének problémája áttevődik majd a versenyjogi ügyekre is. Az Amerikai Egyesült Államokban is ezt tapasztalták, és ott ismerték el legelőször azt, amit Roth Berend asszony is aláhúzott, vagyis azt, hogy meg kell védenünk az innovátorokat. A gyakorlatban azonban nagyon sok tényezője van ennek, és ez vagy egyszerűen gyenge szabadalmakhoz vezet, vagy ahhoz, hogy a halmozott, illetve összeragadt szabadalmak jelensége megjelenik. Tehát az innováció erősítése helyett az innovációs folyamat gyengül. Ugyanis nem tudja világosan senki, hogy milyen jogokat kell megvédeni, milyen jogokat kell érvényesíteni a különböző licenciák annak érdekében, hogy jól működjön a rendszer. Úgy érzem tehát, hogy Slüter úrnak igaza van, amikor aláhúzza azt, hogy nem csak a generikus gyártók panaszkodnak a szabadalmi rendszerre, az egész iparnak jobb keretre van szüksége az innováció számára, illetve a verseny számára is. Ezért tettünk ajánlásokat a szabadalmi keretre való tekintettel, de nem akarjuk mi eldönteni, hogy mi a szabadalmak megszervezésének legjobb módja. Mi csak úgy érezzük, hogy a közösségi szabadalom lenne Európa számára a legjobb megoldás. A jogorvoslat szempontjából Ugye az ártámogatás egy ilyen megoldás lehet. A vizsgálatunk során arra összpontosítottunk, hogy az iparnak mi volt a véleménye erről, tehát az innovátorok, a generikus gyártók, a közegészségügyi rendszerek, a kormányok véleménye mi volt, és most kezdünk el különböző vállalatok magatartásával kapcsolatos vizsgálatokat indítani. Néhány vállalat minket megkeresett, és elmondták nekünk, hogy egyetértünk abban, hogy, megtett, hogy megtettük ezeket a dolgokat, nem szándékosan talán, de azt látjuk, hogy problémát jelenthet az ilyenfajta eszközök alkalmazása. Tehát, hogyha az ártámogatás kérdése fölmerülne, akkor nem elleneznénk ezt, lehet, hogy ez megfelelő eszköz. Hiszen a versenyjogi vizsgálatok célja az az, hogy valamit megakadályozzunk, illetve hogy olyan viselkedést vagy verseny magatartást ösztönözünk, amely a versenynek és a fogyasztók számára is a legmegfelelőbb, legkedvezőbb. Tehát mi nem vizsgáltuk meg ezeket az eszközöket. Mi először a problémákat próbáltuk megvizsgálni. Most a lehetséges visszaéléseket vizsgáljuk, és olyan általános javaslatokat tettünk, amelyre az egészségügyi és a versenyjogi főigazgatóság tagjai reagálhatnak, és elmondhatják, hogy a szabályozó környezetet meg lehetne valamiképpen változtatni bizonyos reálisan belátható időn belül annak érdekében, hogy az eh, közegészségügyi rendszerek és a fogyasztók számára is jobb helyzetet éljünk, érjünk el. De közben folytatnunk kell a vállalati magatartások vizsgálatát, és hogyha vannak megfelelő eszközök, többek között a megemlítettek, akkor ezeket is meg fogjuk tekinteni, a, az adott probléma, illetve az adott versenyjogi hatás szempontjából. Köszönöm szépen.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 und deren Fristen auch einzuhalten. Es gibt ja diese Richtlinie und offenbar äh, halten sich die Mitgliedstaaten nicht. Vonatkozó äh, irányelvet äh, jobban érvényesíteni. A, tehát a kérdésem az, hogy az äh, elemzése alapján äh, ezeket a határidőket hogyan lehetne betartatni, ez egy komoly előrelépés lenne. A második kérdésem, az evergreening, az örök földesítés. Tehát a szabadalmi oltalmat ki lehetne terjeszteni. Sok vita zajlott már, többek között a szabadalmi, az Európai Szabadalmi Hivatalon belül is. Egyre inkább felismeri mindenki azt a tényt, hogy észszerű lenne, ha öt évre terjesztenénk ki a szabadalmi oldalmat, de akkor egy hirtelen cezúrát csinálni. Tehát hosszabb ideig lenne a szabadalmi oltalom, de akkor ez hirtelen egyértelműen lezárulna. Egy ilyen javaslatról mit gondolnak? Például, hogyha megnézzük a Müncheni Szabadalmi Hivatalban dolgozó munkatársak véleményét, ők is ezt megvalósíthatónak tekintik. I've two reactions and Két ö, reakcióm, két megjegyzésem lenne, ugye nem tudok az összes 27 biztos nevében szólni, de először is az átláthatósági irányelvvel kapcsolatban. Úgy érzem, a bizottság természetesen ö, erős politikai hozzáállás tanúsítvány, bírálja a tagállamokat, fenyegeti a tagállamokat mindenféle szabálysértési eljárásokkal, de ez csak olyan papírtigris, mivel az ilyen folyamatok nagyon hosszúak. A, a bizottságon belüli versenyjogi hatóságnak az az előnye, hogy hogyha ezek a magatartások, amelyek a tagállamokon belül nagy vállalatoknál tapasztalhatók, és olyan válasz, vállalatokra vonatkozik, vonatkoznak, amelyek a véleményünk szerint visszaélnek a helyzettel, és kihasználják a tagállamokat, akkor mind a két csatornán keresztül nyomást gyakorolhatunk rájuk a politikai nyomáson kívül. Tehát az olyan vállalatokról van szó, amelyek a közvetlen jogi eljárásnak leginkább kivannak téve. Ezért, hogyha mi kollégiumként folytatjuk le ezeket a vizsgálatokat, akkor sikerülni fog a tagállamokra is nyomást gyakorolnunk. Másodszorban. Kicsit absztraktnak fog hangzani, amit mondok, de ugye azt mondjuk, hogy egy kicsit meghosszabbítjuk a, az oltalom idejét, akkor lehet -e egy egészen határozott határvonal. Én személyesen úgy gondolom, hogy ez nagyon egészséges megoldás lenne, ahelyett, ami most van, hogy általa, által, állandóan folytatólagosan tárgyalni kell a meghosszabbítást. A probléma ott van, hogy ugye ez nagyon, egy, nagyon egyszerű ötlet, de szabadalmak halmazai veszik ezt körül. Nyilvánvaló, hogy a szabadalmi hivatalokban dolgozó kollégáim sokkal jobban érdemben hozzá tudnának ehhez szólni, de én azt tudom mondani, hogy elve, elviekben ez nagyon jó ötlet lenne, határozott határvonalat szabni, de ezt az egyes esetekben mindig meg kellene vizsgálni, és ki kell deríteni, hogy mi az, ami aminek értelme van. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Köszönöm, mondja Párnyó úr. Ahogy egyik kollégánk megemlítette, legalább az jó, hogy engedélyezték ezt a jelentést, hiszen nagyon hasznos ez a jelentés. Tehát üdvözlöm az önök szándékát egy közlemény megjelentetésére vonatkozóan, de nem ö, elég messze menő az a trösztellenes folyamat szempontjából, hiszen a trösztellenes folyamat a legnagyobb probléma, amelye az európai közegészség előtt áll és fog állni majd a jövőben. Sajnos ez a probléma még nagyon sokáig kísér majd minket. Az irányelv a, és a rendelet, amely az a betegtájékoztatós, betegtájékoztatásról és a gyógyszeripari termékek reklámozásáról szól, ezeknek, ezek egy részben lefedik azt a területet, amelyről az önök közleménye is szól de úgy érzem, hogy nem tudjuk megteremteni a megfelelő erő, kiegyen, erő egyensúlyt a különböző felek között. Én úgy érzem, hogy ma a tagállamok nem elég erősek ebben a kötélhúzó játékban, nem tudnak megfelelő egyensúlyt teremteni a közegészségügyben a gyógyszeripar területén. Amikor a népeges, népegészségügyről szólunk, például nálunk Franciaországban, és itt többek között felmerül a H1N1 oltás kérdése, és hogyha az árakra térünk át, kollégáim megemlítették, hogy itt is arról van szó, hogy amikor a generikus szakaszba lépünk, akkor az értékesítés hatalmasat ugrik, mert olcsóbb lesz az ár. Tehát nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy ez a politika közösségi politika legyen, de a tagállamok egyenként nem elég erősek ahhoz, hogy megfelelő, egy, megfelelő ellensúlyt képviseljenek a gyógyszeriparral szemben. A hatalmi egyensúly és a közegészségügy közegészség védelme, védelmen kívül még a fogyasztók védelme is nagyon fontos. Az európai fogyasztók nem bíznak a gyógyszerekben. Régebben sokkal nagyobb volt a bizalom, a hit a fogyasztók részéről. A gyógyszerekben és abban is, hogy mi meg fogjuk őket védeni nem szükséges, nem, nem biztos, hogy a verseny szabadon engedése a megoldás erre a problémára. A különböző érdekeltek között meg kell megteremteni a megfelelő hatalmi egyensúlyt, vagy erőegyensúlyt, azok között, akiknek megfelelő közegészségügyi politikát kell folytatni, és a többi fél között. Nagyon fontos az innováció, nagyon fontos a kutatás, de nagyon fontos az is, hogy a magánszektor, az ipar megfelelő, megfelelő kapcsolatban legyen a közszektorral. És a vállalatoknak kell gondoskodni a kutatásról és az innovációról, de a két partner között, a két oldal között meg kell, hogy legyen a partnerség, az együttműködés. Nem biztos tehát, hogy mindenre megvan a válaszunk, de mi törvényalkotónként szeretnénk ezt a megfelelő egyensúlyt megteremteni és tovább vinni. Elnökasszony, főigazgatónak megint megadom a lehetőséget arra, hogy megjegyzéseket tegyen az elmondottakra. Először is különösen azzal kapcsolatban, hogy ugye néhányan úgy gondolják, hogy csak az árakra koncentráltunk, és nem tekintettük meg az ipar egészét. És ez most nem a legutolsó felszólaló felé intézett megjegyzés. Gyakran azt mondják, hogy mielőtt az energiaszektoron belül elkészítettünk egy ilyen világ, vizsgálatot, 27 energiaminiszter és 27 kormány hitte azt, hogy van nekik nemzeti energi, energiapolitikájuk, mégpedig olyan, amely jobb lehetőséget teremt a társadalomnak eh, és a fogyasztók számára. De csak Európa szinten csak tíz vállalat eh, felelős az energiaszállítás 95%-áért. Ezért tehát hatalmas a kiegyensúlyozatlanság, nincs egyensúly azok között, akik minden európai érdekét képviselik, és ugye ezek nagyon fontos erők. Nagyon fontos volt, hogy ezt az egyensúlyt megpróbáljuk visszaállítani. Itt is ezt tesszük, és folytatni is fogjuk a jogérvényesítés eszköze, eszközével. Támogatnunk kell az innovációt, támogatnunk kell a kutatást, fejlesztést a nagyvállalatoknál, különösen az európai székhelyű nagyvállalatoknál. De a tisztelt képviselőnek igazat adok abban, hogy nem elég messze menő a jelentésünk, hiszen hogyha elgondoljuk, hogy az egészségügyi rendszerekre mennyi pénzt áldozunk, mekkora összegeket, akkor miért nem fordítunk nagyobb figyelmet arra, hogy ezeket az árakat hogyan állítjuk be. Úgy érzem, hogy a, az eredeti és a generikus gyártók közötti nagyon specifikus kapcsolatot jobban meg kell vizsgálnunk. De előre nem akarunk senkit meggyanúsítani azzal, hogy ezt vagy azt teszi, hogyha ezt nem tudjuk megfelelő értékeléssel alátamasztani hiszen a fogyasztók is ezt érdemlik, és a piacnak is erre van szüksége. Ez lenne az utolsó megjegyzésem, elnök asszony, hiszen tudom, hogy más dolguk is van. Köszönöm szépen a szót. Rendben van. Én mindenkit támogatok, aki megköszönte önnek ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy ez jól megvilágította a témát, ha bár még vannak nyitott kérdések szép számmal. Itt a képviselők is azt sugalták, hogy ez egy nagyon fontos információ volt, amit ma öntől kaptunk, és a kollégáim nevében szeretném ezt megköszönni önnek. Bien, euh, donc nous continuons euh, notre... Nos, akkor folytassuk a délutáni programot. Nem az ötös napi rendi ponttal, az Atlanti óceán partjainak védelme, mert ez átkerül egy második ülésre, hanem a mezőgazdasági termékek minőségével kapcsolatos politikával folytatnánk. Ez rendkívül fontos a jövőbeni kap kialakításához. Van egy jelentésünk, Pilar Ayuso tollából ehhez a témához. Esetleg ismertethetné a jelentését. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a, ja, ezt a jelentést a bizottság készítette, ami néhány nagyon fontos szempontra tér ki a jövőbeni mezőgazdasági politika kapcsán, az élelmiszerek minősége kapcsán. Ezt mindenféleképpen biztosítanunk kell a jövőben. A jelentésemben én a földrajzi jelölésről is szólok. Ez az az egyik olyan ügy, ami komoly vitákat vált ki. A bizottság ugyanis azt javasolja, hogy a két rendszert ötvözzük, tehát az eredeti jelölést és a földrajzi jelölést. Én és a mezőgazdasági szakbizottság többsége is ellenzi ezt az ötvözést, a két rendszer összevonását, ezzel ugyanis az eredet jelölés devalválódna, ennek igen komoly értéke van jelenleg Európában. Az eredet jelölés nek a lényege is az, hogy ugyanazon a helyen termelik azt az adott terméket, a földrajzi jelölés nem feltétlenül. Tehát a két dolgot nem lehet összemosni. Ezt tehát ellenzem, ezt fejtem ki a jelentésemben. Tehát még egyszer az eredeti jelölés és a földrajzi jelölés összevonását ellenezzük. A különböző minőségi termékekkel kapcsolatos rendszerek kialakítása kapcsán én csak azt tudnám előnynek megemlíteni, hogy az administratív terhek csökkenhetnének, egyszerűsödne az eljárás a jelenlegihez képest. A különböző nyomtatványok kitöltése, az eredeti jelölés és a földrajzi jelölés kapcsán felmerül az a kockázat, hogy esetleg mind a kettőt felszámoljuk. Úgyhogy itt nincs szükség a változásra. Egy egyre inkább kielezett versenyhelyzetben tovább kell javítanunk az európai minőség profilját a fogyasztókhoz eljutott termékek minőségét, a földrajzi jelölés a jelenlegi rendszerben bor, alkoholos, tehát szeszes italok és egyéb minőségi termékek esetében szerintem változatlanul kellene, hogy maradjon. A bor az egyik legrégebbi termék, ahol az eredet jelölést alkalmazzuk. A két rendszer összevonása pedig csak zavart okozna a szabályok alkalmazása terén az egyes hatóságok, illetve vállalkozások számára. Ami pedig a nemzetközi összefüggést illeti, úgy gondolom, hogy fontos lenne az európai eredet megnevezést tovább fejleszteni, ugyanis ez nemzetközi hírnévnek is örvend, és fel kell lépnünk a sok hamisított termék ellen, különösen a bor ágazatban. A marketing szabványok esetében a nyersanyagok eredet jelölése javíthat egyes feldolgozott termékek imidzsén, de ez szerintem indokolatlan administratív terheket jelentenének. Tehát egyetértünk azzal, hogy a nyersanyag eredetét jelölhetjük ugyan, de ezt önkéntes alapon kellene megtenni. Jelenleg a jelenlegi címkézési rendszer már önmagában is komoly terheket ró a vállalatok, vállalkozások számára, ezzel pedig még plusz feladatot rónánk rájuk. A bizottság közleményében felveti az egységesítés kérdését a horizontális szabályozásban. Egy egyetlen horizontális jogszabályban ötvöződne a jelenlegi ötvöződnének a jelenlegi jogszabályok. Ez lehetővé tenni, hogy a különböző magánvállalatok is kialakítsák saját standardjaikat. A jelenlegi közösségi szabványok hoz képest ez nagyobb áttekinthetőséget eredményezne a piacon, és a fogyasztók számára is érthetőbbé tenné a termékeket. A javaslatom az, hogy ezeket a szabványokat őrizzük meg. Én nem vagyok amellett, hogy magán magántestületnek, magánszervezetnek adjuk át ezeket a feladatokat. Egyébként el tudom fogadni ettől függetlenül a bizottság javaslatát arra, hogy új referenciákat is felvegyünk önkéntes alapon az új mezőgazdasági termékek esetében minden esetre óvatosságra intenék, amikor a széndiokszid kibocsátásról beszélünk, ezt szerintem későbbre kéne hagyni. Számos dolgot vizsgálunk. Jelenleg a kibocsátott széndiokszid mennyiségének mérésére, ami pedig az új tanúsítási rendszert illeti. A bizottság vizsgálja az állati jólétre vonatkozó címkézést, illetve az ökocímkéket. Természetesen ezeket vizsgálni kell. Viszont a közlemény nem említi azt, hogy egy közösségi tanúsítási rendszert kellene kialakítani a mezőgazdaságban. Véleményem szerint egy általános rendszerre van szükség a mezőgazdaságban, és ezzel egyidejűleg bizonyos marketing kampányra is szükség van az integrált termelés kapcsán, ez ugyanis nagyon fontos szempont a fogyasztók számára. Ami az öko címkét illeti, ez már ugyan létezik, és elfogadom a bizottság azon szándékát, hogy egy új jelképet kéne kialakítani Európa esetében az ilyen öko termékekre. Különféle öko címkéket gyártanak az egyes régiókban, például csak nálunk, az én országomban 17 különböző ilyen címke van, ami csak összezavarja a fogyasztókat. Ami pedig a magán, illetve állami tanúsító szervezeteket illeti. Én egyetértek, és osztom a bizottság agájait az egységes belső piacra tekintettel. Nagyon fontos, hogy olyan intézkedéseket foganatosítsunk, amelyek szabványosítanák a magánszervezetek tanúsítási eljárásait a kölcsönös elismerhetőség érdekében. Itt a bizottság majd megfelelő irány vonalakat, útmutatókat fog kidolgozni, ez egy komoly előrelépés lesz. Végezetül pedig a közlemény nem utal a promócióra. Jól lehet, nagyon fontos lenne ez az európai minőségi termékek szempontjából, az EU-ban, illetve a harmadik országok viszonyában is. A borhoz hasonlóan például a közös piaci szervezeten belül, illetve az EU-n belül. Erre külön költségvetés van, borok piaci reklámozására, promóciójára, de ennek egy nagy része elvész, ugyanis EU, az EU-ban ezt nem alkalmazzák. Tehát ezt e- az EU-n kívül is szorgalmazni kéne. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm. A jelentéstevő asszonynak. Ezt a nagyon gyors bevezetőt Mario Pillilio úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, kedves kollégák, nagy érdeklődéssel hallgattam az előadó beszámolóját. Ez nyilvánvalóan egy nagyon régi kérdés, mármi az eredeti előrést illetén, egy olyan régióból származom, ahol igen komoly mezőgazdasági tevékenység folyik, és sokszor vitatkoztunk a különféle elismerési lehetőségekről a termékek esetében. És teljesen egyetértek a jelentéstevővel, hogy a jelenlegi rendszert fenn kéne tartani minden további félreértés vagy zavar elkerülése érdekében egy olyan időben, amikor a mezőgazdaság amúgy is nehézségeket él át. És még egy dolgot szeretnék kiemelni. a biogazdálkodással kapcsolatosan. Teljesen igaza van a kolléganőnek. Valóban az ilyen termékek a lehető legkülönfélébb címkékkel jelennek meg a piacon. Említette, hogy az ő országában 17 különféle öko címke, címke van. Ezt ha még beszoroznánk 27-tel, akkor el lehet képzelni, hogy milyen zűrzavar támadhat. Úgyhogy itt szerintem nekünk valamilyen vezető szerepet kéne játszanunk, és egy egységes márkanévvel, vagy egy egységes jelöléssel nagyon jó úton járhatnánk. A biotermékek nagyon sikeresek, nálunk is így van ez, a mi régiónkban rengeteg ilyen vásárolnak biotermékeket. Elnök, köszönöm szépen. Kossi úr. Köszönöm szépen. Meghallgattam az előttem szólókat, különösen a jelentéstevőt nagy érdeklődéssel, és egyetértek az általa felvetetekkel. Nagyon fontos a kétfajta jelölési rendszer meg különböztetése a többi rendszerektől, mert egyébként a fogyasztók számára ez komoly zavart teremtene. Még egy nagyon fontos kérdésre szeretnék rávilágítani, nevezetesen az a rendelkezés, ami meghatározza a címkén szereplő tájékoztatást, vagy a címke tartalmát. Bizonyos termékek esetében ugyanis nem lehet európai termékekről beszélni, mert nem állnak rendelkezésre olyan mennyiségben, vagy a nyers anyagokat különböző országokból szerzik be. Tehát vagy például nem EU-ból származó termékek esetében komoly nehézséget jelentene ez a forgalmazó cég számára. Ugyanakkor viszont az sem lenne észszerű, hogy bizonyos dolgokat leveszünk a címkéről, mert akkor olyan termékeket forgalmaznánk, amelynek nyersanyaga az EU-n kívülről származik, és ezzel nem javulna az EU termékek színvonala. Itt most olyan mezőgazdasági termékekre gondolok, amelyeket olyan módszerekkel, olyan eljárásokkal termelnek, amelyek Európában szokásosak, például különféle növényvédőszerek, gombaölőszerek és egyebek. És amely anyagok jelenléte komoly veszélyt jelenthet a fogyasztók számára, és hogyha ezeket nem tüntetjük fel a címkén, akkor félretájékoztatjuk a fogyasztókat. Vegyük például a mézet. Ez egy tipikus olasz termék. És vannak méztermékek, amelyek az EU-n kívülről származnak. Ugyanakkor viszont sokan állítják, hogy a mézet csak meghatározott régióban állítják elő Olaszországban, és ez mondjuk nem jelenik meg a cím, ha ez nem jelenik meg a címkén, akkor egy nagyon rossz minőségű méz is megjelenhet a polcokon, szemben az olasz méz termékekkel. Úgyhogy ezeket mind figyelembe kell venni. Ugyanis meghatározott számú termék jelent, rendelkezik eredetjelöléssel, tehát én óvatosságra inteném a jelentéstevőt, ha a két követelményt össze akarja vonni, nevezetesen a fogyasztók számára érthető címkézés követelményét, másrészt pedig annak biztosítását, hogy a lehető legteljesebb körű információval szolgáljuk a fogyasztók számára. Köszönöm szépen. Klassz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyon szeretném megköszönni a jelentést, illetve a jelentéstevő bevezetőjét. Összefoglalva a témát. Itt alapvetően a mezőgazdasági termékek minőségéről van szó, illetve hogy milyen stratégiát kövessünk. A jelentéstevő igen helyesen utalt az eredetjelölésre és a földrajzi jelölésre, ezek ugyanis minőségi ismérvek az európai piacon. Ez egy kicsikét sántán működik, ugyanis nem tudunk kölcsönösen megjelenni, ez a kettő nem tud kölcsönösen megjelenni a versenyben. Tehát meg kellene találni a lehetőséget a jövőben, hogy ezt a kettőt hogyan lehet alkalmazni. Van néhány alapelv, amelyeket az európai agrárpolitika rendtartás tartalmaz. Ezek a jelölések európai jelképet jelentenének, egyfajta minőségi ismérvet, a minőségi termékekről beszélve, amelyeket az Európai Unió alapelvei szerint állítanak elő, vagy a kereszt megfelelés alapján, a cross-compliance alapján. Ebből fakad természetesen, hogy a termelés fenntartható, ami a környezetvédelmi szakbizottság számára különösen fontos kérdés. Hogyan lehet a fenntartható termelést az agrár ágazatban biztosítani, tehát az élelmiszer termelés is fenntartható kell, hogy legyen, illetve a környezet megőrzése, védelme is, tehát erre is súlyt kell helyezni. Egy globalizált gazdaság esetén elég nehéz a, eredet, a termék eredetét egyértelműen meghatározni. Vegyük például a pizzát. Ez most egyértelműen csak olasz eredetű, ami problémát vet fel, hogyha az adalékanyagok vagy az összetevők között máshonnan származó termékek is vannak. Tehát még egyszer, ez egy minőségi ismérv, ha azt mondom, hogy olasz pizza. Természetesen ez még régiónként is eltérő lehet. Tehát Ayuso asszony is arra utal, hogy az eredeti jelölésnek önkéntesnek kell maradnia. Ami a fenntartható termelést, termelést illeti, ez alap, elf minden európai termék esetében, és végezetül pedig szerintem ezeket kellene a piacon is hangsúlyozni, ha azt nézzük, hogy mit akarunk előállítani, akkor ezeket a jelöléseket mindenféleképpen minőségi ismérként kell hasznosítanunk. Jö, Madame Klasz, Karl Schlitter. Köszönöm szépen. És akkor még egy megjegyzést szeretnék tenni. A jelentéstevő vel egyet tudunk érteni, hiszen nem tudunk javítani földrajzi jelöléseken, vagy az eredet megjelölésen. De a származási országot fel kell tüntetni, és ez az egyik legtöbbször vitatott dolog, legalábbis az én hazámban, hogy honnan származik. A pizza esetében alapvetően nem számít, hogy Olaszországban állították -e elő, vagy Németországban, de az emberek azt akarják tudni, hogy honnan származik az a hús, amit meg fognak enni a pizza tetején. És joguk van tudni, hogy a nyersanyagok honnan származnak azok az élelmiszereket, amelyeket meg fognak enni, a hozzávalók honnan származnak, hol termelték őket. A mezőgazdasági bizottság márciusban támogatta az egyetemű eredet megjelölést. Én, én nem látok ellentmondást abban, hogy megjelöljük az az eredetet, vagy pedig egy, és hogy egyéb földrajzi jelöléseket alkalmazzunk. Én inkább azt mondanám, hogy folytassuk ezt a dolgot. Nyilván ezt majd meg kell beszélnünk az élelmiszer címkézési csomag keretén belül, de én egyetértek a mezőgazdasági bizottságban, amely úgy vélte, hogy az eredet megjelölés eszköz arra, hogy a fogyasztók számára egy eszköz, hogy jobb döntéseket tudjanak hozni. És ezt úgy kell kezelnünk, hogy ne legyen konfliktus a, a földrajzjelölések, illetve az eredet megjelölés között. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Ehm, igen, én is egyetértek a, a, a jelentéstevővel. Úgy gondolom én is, hogy fenn kell tartani a két rendszert, hiszen ez hasznosnak bizonyult. Főleg a kis és középméretű vállalkozások számára nagyon fontos ez a mezőgazdaságban, hogy ezeket fenntartsuk. Tegyük fel, hogy a fogyasztó számára világosá tesszük, hogy az adott lélelmiszer egy bizonyos földrajzi területről származik, és esetleg hajlandó is ezért többet fizetni. Tehát egyértelmű, hogy itt egy árpolitikai kérdésről is szó van, hiszen a fogyasztónak, fogyasztónak olyan információt hozunk tudomására, ami neki fontos itt arról van szó, hogy ezek, nem arról van szó, hogy ezek jobbak vagy rosszabbak, hanem arról, hogy kérhetünk-e több pénzt ugyanolyan ter, azért a termékért, amit egy bizonyos receptúra alapján, vagy bizonyos régióból származóan ö, állítottak elő. Na most, én úgy látom, hogy itt hatalmas ö, vita ö, van. Itt úgy gondolom, hogy itt nincs túl nagy mozgásterünk. Az élelmiszereken feltüntetésre kerülnek különböző információk, és ettől aztán elvesztik a fonalat a fogyasztók előbb vagy utóbb, és azt gondolom, hogy itt néha a kevesebb több. És azt kell meggondolni, hogy miért, mi legyen ez a kevesebb, hogy értelmes információt szolgáltassunk a fogyasztónak. És hogy a privát szervezetek vadburjánzását visszaszorítsuk, és egy jogbiztonságot nyújtsunk a fogyasztónak, a, legalábbis a mi oldalunkról. Éppen ezért érdekel engem, hogy milyen konstruktív javaslata lesz ezzel kapcsolatban az Európai Uniónak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zédert. És akkor most Telange asszonyi a szó. Köszönöm szépen egy, először is reagálnék a kollégám megjegyzésére. A holland fogyasztó igenis tudni akarja, hogy, hogy eh, milyen, pizza, milyen sajt van a pizzáján, hogy az valóban sajt, nem valami helyettesítő termék. Tehát eh, eh, én azt gondolom, hogy igenis fontos, hogy megkülönböztessük a, feldolgozott termékeket és a mezőgazdasági termékek között. Én azt gondolom, hogy itt nem lehet egy kalap alá vonni a kettőt. Itt két teljesen különböző dologról beszélünk. Amikor elsődleges, feldolgozatlan vagy csak kismértékben feldolgozott mezőgazdasági termékről beszélünk, úgy gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy egy EU logót használjuk. Az teljesen egyértelmű, hogy ezeknek a termékeknek európai szinten sokkal eh, magasabb minőségi követelményeknek kell megfelelni, és a fogyasztó pedig tudni akarja, hogy ez egy ilyen terméke, amit éppen eh, fogyaszt megeszik. A másik kérdés pedig a származási ország önkéntes megjelölése, és én itt Ajuzó asszonyjal egyet tudok érteni, hogy ez legyen önkéntes, de szeretném hozzátenni, hogy a földrajzi jelölés önkéntes használata nem szabad, hogy a mozgás szabadságát akadályozza vagy korlátozása. Na most a bio címke már hosszú történetre nyúlik vissza. Ugye ezt mind ismerjük, még nincs, még nem áll rendelkezésre, hiszen a, az EU biológó is nagyon hasonlít egy másikra, és ezzel kapcsolatban csak azt szeretném elmondani, hogy az EU logó tehát meglepődéssel hallottam, hogy a Költségvetési Bizottságban, Költségvetési Bizottság halandó volt többet költeni eh, arra, hogy, hogy ellenőri, helyszíni ellenőrzéseket hajtsunk végre, hogy, hogy ellenőrizzük, a helyszínen ellenőrizzük a felhasznált anyagokat. Most hiszen kiderült, hogy ezek csak papíron eh, történtek meg, és nem áll rendelkezésre a, erre, az erre szánt pénz. Tehát most azt kérdezem, hogy itt két különböző logóról beszélünk, akkor most definiálnunk kellene európai szinten, hiszen minden uh, szupermarket, hipermarket, például a Tesco-nak is van saját márkás logója, uh, amelyel a saját um, logója, amivel a, az alacsony széndiokszid terheléssel előállított élelmiszereket uh, jelölik, de hogyha mindenki kitalál egy ilyet magának, és mind különböző, akkor az egész címkézés elveszti az értelmét. Tehát úgy gondolom, hogy ezt meg kell, egy közös definícióra lenne szükség, eh, tehát az ha elhangozottak alapján én úgy gondolom, hogy az Ajúzó asszony által elkészített és benyújtott jelentés igazán kitűnő. Köszönöm szépen! Nos, eh, van még további kérdés vagy hozzászólás? Mielőtt visszaadnám a, a Ajúzó asszonynak a szót. A tolmács a bejövő hangra vár. Köszönöm szépen! Csak azt szeretném mondani ezzel az érdekes jelentéssel kapcsolatban, hogy azt kérik tőlünk, hogy e minőségi politikát fogadjunk el az mezőgazdasági termékekre vonatkozóan egy, egy, egy, egy versenykörnyezetben, egy olyan környezetben, amelyben a jelenlegi agrárpolitika kának erre is ki kell terjednie. Igyekszünk csökkenteni a gazdálkodás mennyiségét és a gazdálkodással foglalkozó népesség nagyságát. Ugyanakkor politikai támogatást, védettséget kérnek a jövedelmükre. Na most ebben a negatív nemzetközi környezetben, kontextusban, én úgy gondolom, hogy ebből a helyzetből az egyetlen a kivezető utat a minőségi termékek előállítása jelenti. Természetesen ezek olyanok, amelyek vagy biotermékek, és vagy megreljük az eredetüket. És itt ellenőrzésekre van szükség, tanúsítványokra, és erősebb fogyasztóvédelemre. Azok érdekében, akik tiszteletben tartják a fogyasztót és az ő jogait. Tehát itt beszélünk egyszer a a tájvédelemről, környezetvédelemről, a fogyasztók védelméről, de meg kell erősítenünk a kollektív előállítások jelentőségét, magyarul szövetkezetek fontosságát. Határozott politikát kell elfogadnunk a gémódosított terményekkel, termékekkel kapcsolatban, ellenük, eh, hogy egész pontos legyek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, ami segíthet nekünk abban, hogy, hogy elősegítsük a helyi és a minőségi termelést. Tehát nem csak a gazdák jövedelmét biztosítanánk és védenénk meg, hanem magát a bolygót is. Tehát úgy gondolom, hogy arra kell ösztönni, hogy, hogy csökkenjen az, a, az, az, az az idő, meg az a távolság, amit az az adott termény idézőjelben utazással tölt. Ez már így nem lenne ökológiai, hiszen a globális felmelegedés idejében azt is félembe kell vennünk, hogy káros lenne a Földre nézve, hogyha túlságosan sok széndiokszidot pazarlunk el és bocsátunk ki a légkörbe azzal, hogy az adott terményt hiába bio, megpróbáljuk eljutatni a jó messze lévő fogyasztóhoz. Tehát figyelembe kell venni a szállítási és közlekedési eh, politikát, a helyi védettség, közös védettség, közösségi védességet támogatni kell, például az ehhez hasonló jelentésekkel amelyeknek az a célja, hogy ez az ilyen jellegű termékeket védjék, és hogy az emberek olyan gyakorlatot folytassanak, lásd logók, tanúsítványok elfogadása, amelyek belepasszolnak ebbe a kontextusba, amit épp az imént írtam le. Köszönöm szépen, elnök asszony! Elnök, nos, hogyha más már nem kéri a szót ezzel kapcsolatban, akkor mielőtt a jelentéstevő asszonynak ö, zárosként visszaadnám a szót, én magam is szeretnék egy kérdést feltenni. A 12-es pontban azt olvashatjuk, hogy, ö, hogy az integrált ö, termelést kell támogatni, kellene támogatni. Nem gondolja, hogy ez egy kicsit félrevezető? Az, annak fényében, amit már mondtunk azokkal a, a, a bio címkéknek a sokféleségével kapcsolatban, hiszen stb. stb. a, a földrajzi megjelöléssel kapcsolatban, stb., hogy olyan gazdálkodást kell kialakítani, ami védi a környezetet, és a biogazdálkodást támogatja. Tehát engem aggaszt ez a megfogalmazás, hogy integrated production, vagyis integrált termelés hiszen a, a növényvédőszerek használatával kapcsolatban már így is elég szigorúak vagyunk, és ez az én kérdésem, örülnék, hogyha erre választ kaphatnék, mielőtt lezárná a kérdést. Nos, először is szeretném megköszönni minden hozzászólónak szólónak a megjegyzését és kérdését. Én a végén kezdeném az integrált termeléssel kapcsolatban. A közösségi agrárpolitikában van erre vonatkozó szabályozás a, az élelmiszer előállítás, élelmiszertermelés ö, ö, alatt. Úgy gondolom, hogy ezt esetleg fel lehetne lapozni. Arról szól, hogy további minőségi standardokat fogadunk el. Tegyük fel, hogy az összes termék, amit, amit az abban előállítanak, betartja a növényvédőszerekre vonatkozó előírásokat de mivel az EU országok úttörő szerepet játszottak a, a hozzáadott minőség, hozzáadott tulajdonságok tekintetében, úgy, mint földrajzi eredet megélés, stb. Erre nagyon kevés garancia van. Szerintem ezeket a garanciákat igenis meg kell tartanunk. Ezeket is, és a biogazdálkodást is. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy legyen egy európai logó. Ne essünk abba a csapdába, hogy van sok száz millió logónk és, és pecsétünk és bélyegzőnk a különböző termékek számára, amelyeket a kistermelők állítanak elő. Legyen egy közös exportra szánt bio EU logónk, ami azt is jelenti önmagában, hogy betartották a termék előállítása során az EU minőségi előírásait. Tehát ez gyakorlatilag csak egy standard, egy szabvány de én azt gondolom, hogy ezt a különbséget meg kellene tartani. Tehát egy bor vagy egy sajt földrajzi megjelölése, hogyha megjelöltük a, az eredetét, akkor az azt jelenti, hogy az, az, az azt a szőlőt mondjuk Bordóban állították, termelték meg. Hogyha földrajzi megjelölés, akkor akkor itt egy teljesen más szintről beszélünk. Tehát szerintem ezt meg kellene tartanunk, hiszen a fogyasztó már most is pontosan tisztában van ezekkel a megjelölésekkel. Lehet, hogy csak annyit kéne csinálni, hogy támogatjuk, ez, promotáljuk ezeket a termékeket. Hiszen így, hogyha megint mindent összekeverünk, akkor csak összezavarjuk a fogyasztót. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony ezért ezt a kiváló munkát. Nos, a határidő a módosítások előterjesztésére az december 8-a déli 12-kor. én január 20-én, 25-én fogunk szavazni, és 2010. februárjában tudjuk bevinni a plenárisra a dolgot. Úgyhogy akkor most bezárom az ülést, és mindenkinek további szép estét kívánok. Köszönöm szépen!